Alors, bonjour. Jó napot. Uh, allora, non siamo in molti colleghi. Nem vagyunk túl sokan, de 10 perccel elmúlt 9. Ezért a következő javaslatot teszem, ha beleegyeznek, hogy tartsuk magunkat a pontossághoz. Megkezdjük az ülést, aztán abba hagyjuk Tíz előtt, tíz előtt tartunk egy kis szünetet, hogy tudjanak beszélgetni. Mert, mert el kell kezdenünk, most 10 percen múlt kinent, és vannak itt kollégák, tehát így meg kell kezdenünk az ülést. Aztán szavazás előtt egy negyed órás, 20 perces szünetet tartunk. Tehát ahhoz, hogy elkezdjük, azt gondolom, hogy tiszteletbe kell tartani az emberek idejét. Az első napi rendi pontunk tájékoztatás. Az Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottság küldöttségének Dublini látogatásáról október 29-31-én 2012-ben. Utána tudjuk, hogy a delegáció elutazott. A résztvevők a következő kollégák voltak. Reia de Campos, Kramer, Helmer, Kelly. Il Kelly come residente. Kelly úr is eh, részt vett, eh, írtakként, nem a küldöttség keretében. A látogatásnak az egyik célja az volt, hogy felvegyük a kapcsolatot a miniszterekkel, akiknek a tárcája a mi hatáskörünkkel megegyezik, és akik a, az idei irelnökség során eh, a munkát fogják irányítani. Pátrabittel és a többiekkel már találkoztunk tegnap. Sörlök úr, aki a kutatásért, űrkutatásért felel, szintén itt volt tegnap a szakbizottsági ülésen. Megpróbáltunk az írországi helyzetről képet alkotni. Az ilyen utakon nagyon sűrű a program. Találkoztunk a Királyi Kutatói Kollégium tagjaival, a fenntartható energiával foglalkozó ügynökségek és cégek vezetőivel, tehát ez a Google-lal, írvállalkozókkal, akik a digitális elosztó központtal foglalkoznak, akik a, és a, a, a dolynak megfelelő partnereinkkel. Üléseink során, találkozóink során az elnökség prioritásait bemutatták számunkra, és ahogy emlékeznek, ugyanezeket tegnap is elmagyarázták. Nagyon hasznos látogatás volt, meg, megérthettük, hogy Európa továbbra is a legfontosabb hivatkozási pont marad az ír gazdaság részére. Jelentős érdeklődést mutattak ír részről azért, hogy elfogadják az e, egységes piac bevezetéséhez szükséges szakpolitikákat. Írország érdekes helyzetbe került, amit figyelemmel kiverünk, hiszen nagyon súlyos válságot tudnak maguk mögött, most próbálnak kimászni belőle. Azt hangsúlyozták, mennyire fontos, és ez egy fontos üzenet Európa számára, hogy olyan környezetet teremtsenek, amely üzletbarát, vállalkozásbarát. Ez azt jelenti, hogy megfelelő politikákkal lehet ilyen környezetet kialakítani. Ők is aláhúzták, hogy Ebben fontos szerepet játszik a kutatás és a fejlesztés, és pont ezért gondoljuk, hogy szövetségeseink vannak most. Az elnökségben, és elő fogják segíteni a mi céljainkat a kutatási költségvetés meghatározásakor, a 2020-as célok meghatározásakor társaink vannak ebben a, ezen az úton, Van még egy dolog, amiért elkötelezték magukat, és ez pedig a beruházás, infrastruktúra és a megújuló energiaforrások. Ne felejtsük el a digitális napi rendet, emlékeztetek is rá tegnap, hogy e, ezen is foglalkoznak. Idén júniusban egy digitális napirendről rendezett ülést tartanak. Írországot különösen érdekli az információtechnológia, az informatika, és erre alapul majd a stratégiájuk. Azt hiszem, hogy áttekintettem a legfontosabb tegnapi mondani valókat. Nagyon intenzív utazás volt, nyilván a kollégák is elismerik. Kelly úr, parancsoljon öni a szó. Uh, thank you very much, Madam Chair, and I think you gave an excellent... Uh, Köszönöm. Nagyon jó értékelést adott uh, elnök asszony. A Dublini delegációs látogatáskor már az elején szeretném elmondani, hogy az Írországban megtelepedett cégek, a nagy cégek, ismert cégek, értékelték a parlament delegációjának elkötelezettségét, és tudatában vannak annak, hogy milyen témák szerepelnek a napirendünkön, értékelték azt a tájékoztatást, amit kaptak, mert általában nem tudnak találkozni képviselőkkel. Én külön köszönöm a képviselőknek, akik elmentek. Egy nagyon jó összetételű csoport indult, illetve ment oda, nagyon, nagyon tele volt a napirendünk, nem tudták megnézni Dublin sem a képviselők, érdemes lenne a jövőre nézve úgy összeállítani a napirendeket, hogy egy kicsit pihenni is tudjanak a képviselők, mert kora reggeltől késő estig dolgozni, és aztán felszállni a gépre, gyakorlatilag folyamatosan mozgásban voltak a képviselők, bár ez a sok tárgyaló partnerünk szempontjából jó volt, más szempontból kevésbé. Nagyon érdekes volt találkozni az ír miniszterekkel, akik most jártak itt a héten Brüsszelben. Egyébként az ilyen missziók abból a szempontból jók, hogy a miniszterek információkat kapnak, és előkészítő munkájukhoz felkészít, felhasználhatják az ilyen delegációktól kapott információkat egy jobb elnökség ellátása érdekében. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy részt vett ezen az ülésen, és a nagyon pozitív feedbacket is köszönöm. Köszönjük szépen Kelly kollégának. Van-e más valaki, aki hozzá szeretne szólni, esetleg nincs? Már elmondtam a titkárságnak is. Én is úgy gondolom, hogy a következő látogatások alkalmával tisztáznunk kell ezt a dolgot. Nagyon fontos, hogy az időnket a lehető legjobban osszuk be. Megnézem majd a naptárat is még egyszer. Sokszor a napirendünk túl sűrű, és ebből kifolyólag nem tudunk jó munkát végezni. Sokszor, tehát egy kicsit több mozgástérre lenne szükségünk. Tulajdonképpen ezt mindegyik delegációs útról elmondhatjuk. Következő napi rendi pont, tájékoztatás az Ipari Kutatás és Energiaügyi Bizottság küldöttségének az internet irányítási fórum bakúi ülésére tehát látogatására Pilára tevünk. Tessék! Rendben van, tehát akkor a hetedik internetirányítási fórum bakói üléséről fogok beszámolni, amely múlt év novemberében, 6-án és 9-én került megrendezésre. Mint ahogyan tudják, az internet irányítási fórum az információs társadalom Világszövetségének a rendezvénye 2005 óta tartják meg, és a célja az, hogy az összes szereplőt összehozzák, egybegyűjtsék, és különböző internettel kapcsolatos, internet irányítással kapcsolatos témákat tárgyalnak meg. Kezdetektől fogva az Európai Parlament részt vesz ezen a fórumon, és ez alkalommal Megpróbáltunk egy nagyobb küldöttséget küldeni, végül három ö, tag ment el, jó magam, Katrin Trautmann és Severin Ferhelyen. Ezen túlmenően még két másik szakbizottsági tag is velünk tartott. Ők külön utaztak ugyan, de sok rendezvényen részt vettek velünk együtt. Amália Andersdottir és Mariette Sáke voltak ők. El kell, hogy mondjam, hogy az internet irány, irányítási fórumon az internet irányítás a gazdasági és társadalmi fejlődésért volt a legfőbb téma, más egyéb kérdéskörökhöz is kapcsolódott, internet irányítás a fejlesztésért, különböző műszaki intézkedések, a termékhamisítás ellen, valamint a szellemi tulajdonjogok védelme és egyebek. Tehát mindenféle internetirányításhoz, internetirányításhoz kapcsolódó témakörök, voltak olyanok, amelyek fő témaköre a biztonság volt, a hozzáférés, a diverzitás és egyebek. Nem fogok részletekbe bocsátkozni. Sok-sok szeminárium, ülés, plenáris ülés került megrendezésre. Annyit szeretnék említeni, hogy a parlamenti küldöttség nagyon aktív volt a előadóként is, és résztvevőként is. És különféle kétoldalú üléseket, találkozókat is lefolytattunk. A bizottság nagyon hasznos szolgálatot tett nekünk, ugyanis a bizottságnak olyan erőforrásai vannak, amilyenek nekünk nem állnak rendelkezésünkre, tehát ők is nagyban segítették a mi munkánkat. Az Európai Parlament, a tagállamok és a bizottság is részt vett ezen a találkozón. A bizottság természetesen a tagállamokkal együtt egy kicsit más szerepet játszik, mert megvannak a megfelelő erőforrásaik, Nelly Kröz biztos is ott volt, két, kétoldalú tárgyalásokon is részt vett, volt egy közös reggeli, és közösen részt vettünk különböző rendezvényeken ezen a fórumon. Szeretném megemlíteni, hogy ami a kétoldalú találkozókat illeti, Találkoztunk civil szervezetekkel és egyebekkel, de volt egy találkozónk nemzeti parlamenti képviselőkkel is, akik különböző országokból érkeztek. Nem voltak sokan, ugyanis nekik is ugyanúgy problémát jelent a jelenlét egy ilyen fórumon, mint nekünk. De ismét csak megmutatkozott az, hogy szükség az internet irányítás területén egy közös álláspontot kidolgozunk, egy közös megközelítést, és a jövőben koordináltabban, összehangoltabban kell fellépnünk. Egyre nehezebbé válik a helyzet, nyilvánvalóan ezen a téren de talán elgondolkodhatunk már most azon, hogy a jövő évre való tekintettel mit tudunk tenni. Ezen túlmenő meg kell említenem azt is, hogy volt egy különleges körülménye ennek a fórumnak. Azerbajdzsánban, Bakuban került megrendezésre, mint ahogyan tudják. Egy olyan országban tehát, amely sok természeti erőforrással rendelkezik, kiterjedt gazdasági erőforrásokkal is rendelkezik, De hát az azerbajdzsáni kormány magatartásáról is szót kell ejtenünk. A média vezető újságírók írók kritizálták, bírálták a rezsimet, és őket letartóztatták, mert az interneten keresztül kifejezték véleményüket. Ez tehát a szabad véleménynyilvánítás jogának megsértése. Így tehát gyakorlatilag egy kérdőjel lebegett az egész rendezvény felett valahol, a bizottság úgy döntött, hogy ezt is felveti a fórumon. Végül tehát született egy közlemény, illetve nyilatkozat a bizottság részéről, amelyet a három európai, az öt elnézést európai parlamenti képviselő, aki jelen volt, aláírt, és Nelly Cross is aláírta, és hát nagyon jól fogadta az azerbajdzsáni kormány ezt a közleményt, illetve nyilatkozatot, de hát főként azok fogadták jól, gondolom, akik úgy érzik, hogy Azerbajdzsán még kicsit messze van a megfelelő normáktól, amelyeket elvárunk egy demokratikus rendszertől, ami a szólásszabadságot, a véleménynyilvánítás szabadságát illeti, és egyéb szabadságjogokat. Tehát nagyon jó volt a tapasztalat, hasonlóképpen a korábbi fórumokhoz. Kulcsfontosságú kérdés volt, mint egyébként előtte is, volt ugye egy hasonló találkozó az Egyesült Államokban, arról, hogy ez a fórum egy többszereplős fórum, voltak olyan kormányok, amelyek megpróbáltok inkább kormányzati álláspontot kifejezésre juttatni ezen a fórumon. Tehát ez nem egy bottom-up, nem egy alulról felfelé építkező megközelítés tükrözött, tehát nem azt a megközelítést, amelyel a fórum eddig működött, és ez egyfajta aggályt vetett fel, hiszen ez veszélyeztetheti a fórum eredeti elgondolását, eredeti jellegét. És végül is megerősítést nyert a résztvevők azon akarata szándéka hogy ezt az alulról felfelé építkező jelleget mindennek előtt meg kell tartani, meg kell őrizni. Ennyi volt, tehát jövőre lesz még egy ilyen fórum. Hadd említsem meg azt is, hogy az Európai Internet Alapítvány szintén nagy segítséget nyújtott, sok támogatást nyújtott az Európai Parlament delegációjának abban, hogy megszervezte a kétoldalú találkozókat és a szervezésben is támogatást nyújtott a küldöttségünknek. Hát ennyi volt. Itt van Katrin is, kiváló kolléganőm, aki szintén jelen volt. Mi voltunk ugye a három muskétás. És azt hiszem ő is ugyanígy beszámolhat az eseményekről. Köszönöm. Köszönöm, Trautmann asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Tényleg csatlakozom Pilárthoz, mind abban, amit elmondott. Száz százalékban női delegáció voltunk, még a hozzáadott nők és a delegáció tagjai <laughs> szintén nők voltak. Nem, nem sajnálom, nagyon hatékonyan dolgoztunk, teljesen jó volt ez így, de mindenki nő volt a delegációban. Miért nem? E, miért ne lehetne ezt így elmondani, vagy rávilágítani, hogyha ez volt a tény? E, nem azért mondtam, hogy mosoly, mosoly csaljak az arcukra, de Egyébként a frakcióban előkészítettük a delegációt. Azt gondolom, hogy nagyon ott voltunk, ugyanakkor mégis a hatásunk, illetve a befolyásunk nem volt túl nagy azt gondolom, hogy a három személy az kevés, mások 5-7 tagú delegációkkal képviseltették magukat. Tudom, hogy meg takarékoskodni kell, de mégis ennek a végrehajtási konklúziók, illetve az, hogy előre vigyük az ügyeinket, amelyeket tárgyalunk, és a különböző műhelymunkákban részt tudjunk venni. Ez fontos, mert így növeljük az Európai Unió láthatóságát. Ez egy olyan közgyűlés, amely elég aktív, és saját kezdeményezésű dolgai is vannak. Ez a fórum arra alkalmas, hogy a jelenlétünket ott demonstráljuk. Tehát aláhúzom, hogy nagyobb koordinációra van szükség az előkészítés során, a politikai vitát kell folytatni a különböző kihívásokról, és előtte egyeztetni a tanácssal és a bizottsággal is. Emellett, ez is egy konklúzió, a saját prioritásainkat is meg kell fogalmazni. E, nyilván e, gyermekvédelem ilyen lehet, e, emellett írott jog a mi kedvenc módszerünk, van egy egyezményünk is, ide vonatkozó egyezmény, amely az internetbiztonságról szól, ez megint nemzetközi szinten egy adónak számít ezen a fórumon és az ilyen fórumokon ott kell tehát lennünk, e, ezek ENSZ rendezésű e, fórumok, e, ugyanakkor az ír elnökséget valahogy rá kell venni arra, hogy a tagállamaink jobban beleszóljanak abba, hogy hol tartják ezeket az üléseket, mert itt nagyon komolyan felmerülnek a e, szabadságjoggal vonat, szabadságjogra vonatkozó e, kérdések. E, egyébként mi bátran viselkedtünk, és a szemükre vetettük a rendezőknek azt a rendszert, amelyet működtetnek, de amikor ilyen ülések és workshopok vannak, akkor azért kínos, hogyha titkos rendőrök is részt vesznek az ilyen fórumokon, mint ez történt Tunéziában és egyéb helyeken. Emellett felépítenek ilyen Potemkin városokat, és eh, gyakorlatilag félrevezetésként eh, átszervezik a várost eh, azért, hogy ne ismerjük meg a valódi életét, és ne lássuk a, a szegénységet, a szegények ne és ne lássuk azt, hogy a szegények nem férnek hozzá például Azerbajdzsánban az olajgazdagsághoz. Tehát ebben, ezen a fórumon mi az emberi jogokat is védjük, nem csak az internet jogát. Eh, szintén egy érzékeny kérdés, A lekem eh, nyíltabban állt az európai állásponthoz hozzá. Ez, ez önmagában eh, dolog, jó dolog. Ugyanakkor a Leiken csak a az internet eh, menedzsmenttel foglalkozik. Eh, a Lycan és a, az egyéb eh, internet szervező szervezetek előjogait újra fel, felül kell vizsgálni. Az ITU egy nemzetközi szervezet, és nyilván neki előnye van, de Számunkra az fontos, hogy ezek a konferenciák, amelyek az erőforrásokról, az erőforrások felhasználásáról, az internet biztonságról szólnak, ezek, ezeken mi is megnyilvánuljunk, mégpedig közvetlen módon belefolyjunk ezekbe az eseményekbe. Azok, akik a technológiai eszközök birtokában vannak, akik az információt áramoltatják, szintén fontos, hogy az internet kezelő szervezetekkel tudjanak párbeszédet folytatni. Mi egyébként az amerikai nagykövettel folytattunk megbeszéléseket, akinek az álláspontja nem, távol, nem áll távol a miénktől, de ott azért általában megfigyelhető, hogy a nagy országok képviselőivel kicsi a kapcsolódási ponton, keveset tárgyalunk velük, és az ICAN szerepét illetően ez problémás. Ami a politikai kérdéseket illeti, a mi szakbizottságunk találkozzon az ICANN képviselőivel, és az ITO által szervezett legközelebbi konferenciára jobban odafigyeljünk, mert nagy valószínűséggel ott születnek majd olyan döntések, amelyek befolyásolják majd a mi munkánkat is. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, egy rövid megjegyzésem lenne a Dublini delegációs úttal kapcsolatosan. A küldöttségi út a programot tekintve jó volt, a jelenlévők fegyelmét tekintve kevésbé volt jó, magamat is beleértve. Az egyéb kísérő körülmények nagyon jók voltak szintén, nagyon jól előkészítette, többek között Kelly kollégánk is ezt az utat, de hát felvetődik néhány kérdés. Pilar del Castillo Vera kolléganő a végén a két fős delegációt képviselte a legutóbbi miniszteri találkozón, illetve az utolsó miniszteri találkozón, hát ez már kevésbé jó. Egy olyan küldöttséget sem ismerek, ahol ilyen szépen lassan megfogyatkoztak volna az emberek, és végül csak egy valaki marad. Magamat is beleértem a bírálatba nyilvánvalóan, én is visszatértem az útról az elnökasszonynal együtt, de hát hogyha van egy küldöttségünk, egy delegációnk, akkor végig kell csinálni a programot. Ha, bárhogy, ha máshogy teszünk, akkor az megkérdőjelezi a komolyságunkat, hitelességünket. A másik megjegyzésem szervezési dolgokra vonatkozik. Tartalmilag nagyon jó volt tehát az út, nagyon jó volt a program, nagyon érdekes. Azonban az a tény, hogy a saját belső szabályaink szerint a képviselők akik az adott tagállamból érkeztek, jelenlétüket még egy előkészítő listában sem dokumentálhatják, mert ezt a saját szabályaink nem írják elő, ezt észszerűtlennek tartom, ezért kérném az elnök asszonyt, hogy miután egyeztetett Kelly kollégával, aki nem tudott a listára feliratkozni, noha a saját maga és 350 kilométerre lakik Dublintól, tehát kérem, hogy orvosolják ezt a helyzetet, és a harmadik kérdés a saját magunk általi szervezésre vonatkozik, a tolmácsokra vonatkozik ez, nagyra értékelem a munkájukat, és én magam is nagyon fontosnak tartom, hogy az anyanyelvemen szólalhassak fel, de az a tény, hogy az első napon több mint, hosszabb, több mint 8 órás programunk volt, és a második napon egy csökkentett óraszámú program, azonban két teljes tolmács csapat olaszott, utazott el az olasz és az angol kabin részéről, ezt problémának tartom, sőt pénzkidobásnak. Ugyanis a kért tolmácsolási szolgálat nagyon rudimentáris volt, nagyon alapszintű, és nem lehet, hogy ez automatikusan azt jelentse, hogy végül egy-egy tanácskozásnál több a tolmács, mint a jelenlévő képviselő, és azért mondom ezt ki ilyen nyíltan és őszintén, mert foglalkoznunk kell ezzel a jelenséggel. Tudom, nem mindenki gondolja így, de én 18 és fél év alatt először láttam ilyen szélsőséges esetet. És az utolsó dolog, ami a tartalmi kérdéseket illeti, nagyon érdekes megbeszéléseket folytattunk a legkülönbözőbb vállalatokkal és személyekkel. Egy következtetést levonhatunk, az a tény, hogy a globális szinten tíz vezető internetes vállalkozásnak, tehát Dublinban van a székhelye, nem azért van, mert annyira jók az érek, ami az internetes ágazatot illeti, hanem, ha jól értettem, a különböző vállalatok képviselővel folytatott megbeszélés során, akkor az első sorban az adókulcsokra vezethető vissza. És hogyha mentőcsomagokat állítunk össze, bizonyos tagállamok számára, Ciprus esetében ugye ismét aktuálisá válik a kérdés, akkor azt hiszem az Európai Parlament és az Európai Bizottság kérheti, hogy az efféle szélsőséges versenytorzulásokat vessük alá ellenőrzésnek. Nagyon óvatosan fogalmazok, hiszen tudom, hogy az adó politika nemzeti hatáskörbe tartozik, de hát nem lehet, hogy például egy olyan nagy vállalat, mint a Google esetében, amelynek több mint 4000 foglalkoztatottja van Írországban, ezeknek csak 15%-a ír, a többi külföldi, nem lehet, hogy ők azt mondják, hogy európai székhelyüket Írországba helyezik, kizárólag, mert ott kedvezőbbek az adó feltételek. Tehát fontos, hogy őszintén foglalkozunk ezzel a kérdéssel is. Köszönöm, Langen kollega, Rubik kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy az írországi látogatás mindannyiunk esetében új dimenziókat mutatott fel, főként a Google-nál tett látogatás volt kiózanító, hiszen láthattuk, hogy 4000 munkavállaló hogyan gyűjt információkat az európai piac számára, ezeket az információkat elemzik, feldolgozzák, használják az európai hálózatot, az európai tartalmakat, teljesen ingyen és bérmentve. A másik oldalon pedig az európai tudásbázist nagymértékben erősítik, teljesen elképzelhetetlen volt korábban, hogy ilyen mértékű keresés legyen lehetséges az adatok között, és egy azt is láthattuk, hogy az új közösségi hálózatok, az e-government, tehát az e-irányítás, vagy elektronikus közigazgatás és egyebek rendkívül fontos szerepet játszanak, lát, tehát láthatóvá vált, világossá vált, hogy az ír soros elnökség erre hangsúlyt fektethet, és a mi látogatásunk szempontjából is nagyon fontos volt látni, hogy milyen terjedelemben, milyen dimenziókban mozognak ez, ebben az ágazatban Írországban. És hogyha az ember például megnézi az iTunes szerződési feltételeit, Hát ez igencsak megkérdőjelezhető, hiszen tudjuk, hogy a fiatalok gyakran csak megnyomják az elfogadom gombot, anélkül, hogy elolvasnák ezeket a feltételeket. Fontos lenne tehát egyfajta szabályozást, szabályozási keretet teremteni, hogy az emberek valóban megértsék, hogy miről is van szó, mit is fogadnak el, világos legyen a számukra. Tehát egy jogi keretre lenne szükség, amely védi a fogyasztókat a rossz irányú fejlődéstől ezen a téren, és hogyha azt akarjuk, hogy visszaiparosodjon úgymond Európa, akkor el kell gondolkodnunk, hogy ezen a téren milyen lehetőségek vannak, mind a foglalkoztatás, és főleg a fiatalok foglalkoztatása tekintetében, ezért tehát nagyon fontos volt számomra ez az út, mert világosá vált, hogy európai szinten itt többet kell tennünk. Köszönöm. Akkor. Trautmann. Excusez-moi, Madame la Présidente, j'ai juste... Köszönöm, elnök asszony. Csak a kollega felvetésére jutott eszembe valami, ami szerintem fontos a mi bizottságunk szempontjából is. Valóban nem nagyon tudjuk mobilizálni az e- európai vállalatokat, hogy részt vegyenek e- ezeken a fórumokon. Ez egy kicsit aggasztó. És hát van egy őrangyalunk is, az elnök asszony, elnézést, hogy a szemébe dicsérem, aki eh, lehetővé tette, hogy eh, együttműködjünk, és eh, nagyon hatékonyan tettük ezt, ezt ki kell mondani. A bizottság részéről baráti támogatásban volt részünk. Köszönöm szépen, Trautmann kollega. És ő is hölgy volt, így van. Köszönjük a dicséretet. Hát rendben. Már lezártuk az írországi látogatásról szóló vitát. Az azerbajdzsáni vita is a végéhez közeledik. Lange úr és Rübig úr újra szót kértek, de nem baj. Feljegyeztük. A küldöttségek látogatásának hasznosságát Azerbajdzsánban hallottunk néhány javaslatot, és az Írorsz, írországi kiküldetésről Lange úr adott néhány javaslatot, alá húzta a a delegáció látogatásából adódó problémák néhányát. Pár dologról nem tehettünk, a parlament szabályai miatt volt ez így, de majd megnézzük a lehetőségeket az írelnökség alatt. Minden delegációban nem csak a tartalmat kell vizsgálni, hanem javítani kell a munkakörülményeket is. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Van még pár percem, amiben tájékoztatom önöket a tegnapi koordinátori ülésről. Tegnap elfogadtuk, hogy megváltoztatjuk az ülések naptárát a, tegna, a múlt heti Strasburgi szavazás következményeképp. Ez hatással lesz a szeptember 18-ai szerdai napra, amikor szerdára csütörtökre terveztünk ülést, de a csütörtök tele van, ezért az ülésünk csak szerdán tartjuk meg. Majd szeptember 25-én szerdán is találkozunk 9-től 12.30-ig, valamint október 17-én szintén 9-től 12.30-ig. Ezeket a dátumokat majd meg is üzenjük önöknek. Aztán Buzek úr javaslatát követően a tanulmányi csoport hoz majd valamit az eszáról. Ülést rendezünk eh, Svájcban, május 27-28-án, eh, akit érdekel, az jelentkezzen részvételre. Továbbá e, a néppárt eh, saját kezdeményezésű jelentésről döntött 2020-as dokumentumot illetően és a digitális napirendről. Ami a 2020-as vállalkozási dokumentumot illeti, erről állásfoglalás készül majd, amely a következő ülés napirendjeire kerül fel. Ezeket az ő üzeneteket kellett átadnom. Tíz percünk van még a szavazás előtt, amit tízkor kezdünk el pontosan bele is vágunk. Hangsúlyozom, tehát még egyszer 10 órakor kezdünk szavazni, hogyha elmennek, ne felejtsenek el visszajönni 10 órára. Megkezdjük a szavazást. Kérem, foglaljanak helyet. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Questo qui. Bene, allora proviamo. Megpróbálunk egy tesztszavazást csinálni. Kérem szépen, megnyitom a szavazást. Két szocialistával több van. Tehát két szocialistával még mindig többen vannak. Kérem szépen, hogy rendezzék el ezt a pottagok között. Rendben, most már jól vagyunk. Mindenki elfoglalta a helyét, megkezdhetjük a szavazást. A tabela jelentéssel kezdjük. Egyes kompromisszum, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 15-ös, 24-es módosítása egybe, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Huszonkilenc mellette ellene tartózkodás. Ezt meg kell vizsgálnunk, megnyitom a szavazást, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 24-en ellene. Elnézést, elnök asszony, szokatlan módon csak annyit eh, szeretem mondani, hogy támogatom ezt a javaslatot, elfogadtuk. Contrari, astenuti, eh, a favore, contrari, Elfogadtuk tehát. 14-es módosítás, 40-es módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as módosítás, két részben ö, szavazunk az első részről, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrznünk kell géppel, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 31 ellene, elutasítottuk. Hármas kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 3A kompromisszum, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elnézést. El, elszámoltam. Tehát megnyitom a szavazást elektronikusan a 3A kompromisszumról. Én hibáztam. Én rontottam el a szavazást. Elutasítottuk. Rendben. A 3A kompromisszumost elutasítottuk. 3AB kompromisszum ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizzük, kérje a közönség. A kezdet mindig nehéz. Lezárom a szavazást. 24 igen, 30 nem. Elutasítottuk. Most másodszor tévedtem. Módosítás. 57-es módosítás, ki van mellette? ellene tartózkodás. Hát, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39 igen, 19 nem. Elfogadtuk. Ötvenkilences módosító ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. A IMKO ötös módosítása ki van mellette, a szóbeli kiegészítéssel ki van mellette. Én tiltakozom a szóbeli kiegészítés mellett. Tehát akkor az ötös módosítás szóbeli kiegészítés nélkül ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es módosítás első részéről szavazunk, ki van mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész, ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 82-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizni kell. Nyolcvan es tehát. Egy GUE taggal többen vannak. Visszavonta. Lezártam a szavazást. 29-29 arányban elutasítottuk. 87-es módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. A 96-os tehát, lezártam a szavazást. 29 igen, 30 nem. Elutasítottuk. Százas módosítás ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Ellenőrizni kell a százast. Lezártam a szavazást. 37 igen, 22 nem arányban elfogadtuk. 101-es módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 31 igen, 27 nem arányban elfogadtuk. Hatos kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112-es módosítás két részben első rész ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Szerintem elfogadták, de meg kell nézni. Lezárom a szavazást. 30 igen, 28 nem arányban elfogadták. 113-as módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Száztizennyolcas, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 121-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 36 igen, 24 nem arányban elfogadták. 123-as módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést kérek most. A titkárság azt mondja, hogy nem szavaztunk a 112-es módosítás második részéről. Szerintem amikor kétség van, akkor újra szavazunk a 112-es második részéről és a 113-as második részéről. A a másik részéről azt mondják, hogy szavaztunk róla. Presidente, esta... Elnök asszony,

A 112 esre valóban szavaztunk, a 113-as viszont okafogyott. Lángel kollega. Kerveljó hát kolléganő azonban azonnal mondta, hogy hibát vétett, hát javítani kell ezt. Hát hol vagyunk? Hát a plenárison is lehet javítani rajta. Vaio, era stato posto male il problema. Perfetto. No? Nel senso che era stato detto. Nem mondtuk azt, hogy ő nem szavazott. Hogyha senkinek nincs erre gondja, akkor elektronikusan megismételjük a 112-es szavazását. Elnézést, elnök asszony, nagyon egyértelműen szavaztunk a 112-es második részéről. Aztán az egyik alkalmazottja azt mondta, hogy nem szavaztunk. Volt szavazás, regisztráltuk, menjünk tovább. Presidente, il voto è stato tre... Az, a szavazás eredménye 30-28 arányban volt. Elnök, elnök, elnök azt mondja, ebből elég volt, nem ismételjük meg a szavazást. Ha szavaztak, akkor szavaztak. Feljegyeztük a kollega szavait, de kérem szépen folytassuk. Um, elnök asszony, köszönöm szépen. 30-28 arányban elfogadtuk. Ez volt az eredmény. Hübner asszony azt mondja, nincs itt a szavazókártyája. Fontos, hogy ezt azért figyelembe vegyük. Két további szavazatunk van tehát, amit nem számolt a gép. Puoi Allora, scusate un accordo, dopo do la parola al collega Turmes. Elnézést, megadom a szót Turmer kollégának. Döntést kell most hoznunk, amely politikai jellegű. Tisztáztuk, hogy elnézést, hogy zavart okoztam, de félreértettem a nekem adott információ egy részét de megoldottuk a többi problémát. Még mindig nem oldottuk meg a 112-es második részéről történő szavazásnak a problémáját, ezt szavazásra bocsátjuk most. A korábbi szavazás eredménye 28-30 volt, 30 mellette 28 ellene. Himner kolléganő azt mondta nekünk, és ezt meg kell vizsgálnunk, hogy nem volt nála a szavazókártyája. Ezt nekem kell majd ö, figyelemmel tartanom. És így az eredmény 30-29 lett volna. Ez a mi problémánk most. Ő azt mondta, hogy nem tájékoztatta a tit- titkárságot ö, arról, hogy hibásan szavazott. Hibázott tehát a szavazáskor. Erről én magam nem dönthetek. Semmi asszony is kérte a szót, parancsoljon. Ugye, Aztán Tolja asszony. Semmi szó. Hogyha visszatérünk a szavazatokra, csak azért, mert valaki azt mondja, hogy összezavarodott, akkor a Pandora szerencét nyitjuk ki, az nem lehetséges hogyha a frakciók sajnálják, hogy egyes szavazatokat elvesztettek, attól még nem tudunk visszamenni. Egyébként lehetetlenség lenne tovább elnökölni és tisztességes szavazást bonyolítani. Ma io credo che con tutta la disponibilità. Viszont azt gondolom, hogy jó szándékkal, és gondolom, hogy ön jó szándékú, tisztázhatjuk a szavazás lezajlott, én különös figyelmet szenteltem neki, mert fontos kérdés volt, és azt kell mondanom, hogy a, hibákat nem jelezték azonnal. Azt rögtön szavazás után kell jelezni. Amint néhány további módosításról szavaztunk, már kicsit késő visszamenni. négy módosítással képen nem, később nem történhetett meg, hogy valaki felemelkezik. Bocsánat, rosszul szavaztam. Nem, nem, nem változtatjuk meg a korábbi eredményeket. Pilar de Castillo. Nos queda mucho voto por delante. Eh, Van még sok szavaznivalónk, tehát lenne egy javaslatom. Vegyük figyelembe Hübner asszony szavazatát, mert különben változó, állandóan változni fog az eredmény. Mindig figyelembe kell venni a kollégák szavazatát. Ez fontos, mert itt most nem vették figyelembe az ő szavazatát, ami pedig Carvalho asszonyt illeti. Az eljárási szabályzatot kell betartanunk, a bizottság eljárási rendjét, és eh, tovább lépni. De mostantól kezdve Hübner asszony szavazatát is eh, számolják bele, mert nincs kártyája. Én le szeretném zárni ezt a vitát, mondja az elnök. De még megadom a ah, szót. Nem tudom, miért nem akarta megadni nekem a szót, én csak emlékeztetni szerettem volna a szabályzatra. A szabályzatunk teljesen egyértelműen megmondja, hogy eh, amikor tévedünk, akkor nem lehet megváltoztatni a szavazatokat, mert gyakorlatilag újra kellene szavaztatni minden egyes ilyen esetben. A titkárság nézzen utána, a szavazás megtörtént, bejelentették az eredményt, 30-28 arányba Hübner asszony Eh, pedig mivel már fél órája beszélünk erről az egész ügyről, azóta lehozathatta volna a kártyáját az irodájából. zárjuk eh, ezt a kérdést. A szavazat maradat, marad úgy, ahogy volt, és Hirner asszony szavazatát hozzászámoljuk. Eh, kérem, hogy hozassa le a kártyáját. A szavazás korábbi formájában megmaradt, és most folytatjuk, ahogy mondtuk. Elnézést a zavarért. Hmm, nem, nem ez volt a szándékom. Hetes kompromisszum következik, mindenki egyetért ebben, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 133-as módosítás ki van mellette, ne. tartózkodás elfogadtuk. A regi 14-es módosítása ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 3-as ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megint egy, egy néppártival többen vannak. 27 nem, 28 arány, eh, igen, 27 eh, igen, 28 nem arány, arányban elutasították. 136-os módosítás. Ez eh, okafogyott. A 8-as kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 8A, ki van mellette? ellene tartózkodás ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28 igen, 32 nem arányban elutasítottuk. 8B kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 115 9-es kompromisszum ki van mellette, ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 183-as módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 190-es ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es envi módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 193-as módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 196-os módosítás, szóbeli kiegészítéssel, pont, pontosabban anélkül, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 7 módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. MV28 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 223-as ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185 ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 225-ös, két részben ki van az első rész mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 227 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 229 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 234, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 235, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 17, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 236, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 238 és 246 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 239 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 240 ki van mellette, ellene tartózkodás. Most én tévedtem, ellenőrizzük. 240-es módosítás. 240-es tehát. Lezárom a szavazást. 34 igen, 27 nem arányában elfogadtuk. 241 ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 243, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük. A 243-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 nem, 31, 29 igen, 31 nem, nem arányban elutasító. 245. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Ezt ellenőrizni kell, a 245-ös tehát. Megnyitom, lezárom a szavazást. 27 igen, 33 nem arányban elutasítottuk. 12-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 250-es módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 265 te ellenőrizzük akkor a 250-eset. 250-es módosítás tehát. Lezárjuk a szavazást. 24 igen, 36 nem arányban elutasítottuk. 265, 262 elutasítottuk. 264 el, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 265 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 13-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 16-os ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 270-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13A kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 100 35-ös ki van mellette, két részben, első rész ki van mellette, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, el, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 31 igen, 27 nem arányában elfogadtuk. 271, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 6-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 288, két részben, első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 286 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 298 van mellette ellene tartózkodás hát elfogadtuk. A FED 12 három részben. Bocsánat, ez okafogyott. 16-os kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 308-as módosítás két részben első rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részt ellenőrizzük, kérem szépen szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. 32 igen, 29 nem arányában elfogadtuk. 310-es módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 311 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 320-as és 321-es egyszerre ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, de ellenőrizzük. Kérem szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. 35 igen, 25 nem arányában elutas, elfogadtók. 323 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 324 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 325 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 326 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 19-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 338 ki van mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. A 338-as tehát szavazanak. Lezárom a szavazást. 35 igen, 25 nem arányában elfogadtuk. 20-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 340-es ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 3 362 ki van mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, 34 igen, 26 nem arányában elfogadtuk. 363, 366, bocsánat, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Parancsoljon, Zsádó kollega. Madame la Présidente, par... Elnök asszony, véletlenül nem ezt a módosítót nyújtottuk be, ez valószínűleg a titkárság hibája, nem erről a mondatról van szó. E, visszavonom tehát ezt a módosítót, mert valójában nem így akartuk módosítani a szöveget. Visszavonják a módosítást, A titkárság azt mondja, hogy ezt a módosítót a 22-es lefedi, nem igaz? Egész egyszerűen mi többször egy olyan pontos módosítót nyújtottunk be, amelynek eh, lehet, hogy eh, az a hátránya van, hogy a CCS ellen van, de nem jelent meg a titkárság szavazati lapján. Gyakorlatilag nem az jelent meg most a szavazólistán, mint amit mi benyújtottunk, tehát ezért én visszavonom. A favore 374. Favore 382-esről szavazunk, mellette ellene tartózkodás el, Imko 12, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 377, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 33-28 arányban elfogadtuk. 381 két részben, első rész ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as kompromisszum. Bocsánat. 382-es módosítás kimaradt. Ki van mellette? 382-esről szavazunk, tehát ki van mellette? Ellene. Hát ezt ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom a szavazást. 28, igen, 32 nem arányban elutasítottuk. 23-as kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23A ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 390 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 393-as következik. Ki van mellette? Bocsánat. Tehát szavazunk a 393-as módosításról ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 395 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 25-ös kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 405-ös módosítás, ki van három rész, két részben szavazunk, első rész, ellene, tartózkodás, elutasítottuk második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Négyszáztizenkettes módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 417-es. Tessék? 417-es, tehát ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk 26-os módosítás, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 418-as módosítás ki van mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. AFE 17-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AFET 8-as, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. AFET 7-es, ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Mert nem mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 31 igen, 30 nem arányban el, elfogadtuk. 28-as kompromisszum, ki van mellette, eleve, tartózkodás, elfogadtuk. A fetötös, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 427-es e módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 26-os, okafogyott, 428-as, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 429 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as kompromisszum, ki van mellette, ellene, ellene tartózkodás elfogadtuk, 403-as módosítás, Elnézést kérek. Kihagytunk egy szavazást. Egy módosításét. 443-ast ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most a 444-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 16, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Aztán Imko 16-ost ellenőrizzük. Kompromiss 3. Prima del compromesso 30. Prima del compromesso sbagliato, 30. Eh, Inco 16. 16-os tehát. A 30-as kompromisszumot megelőzi, és pont erről szavaztunk most. Egy pillanatot kérek. Csak azért kértem figyelmet, mert eh, valami kavarodás van a mi eh, szavazólistánkon. Eh, az árnyék előadó útmutatását követjük. Az IMKO 16-osról szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Ha még valaki nem szavazott volna. Lezárom a szavazást. 27 igen, 31 nem arányban elutasítottuk. A 30-asról szavaztunk már. A 403-as módosító köveszekezik, 403 tehát, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 459-es, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 461 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 466-os módosítás két részben. Bocsánat, csak a második részből szavazunk. Ki van mellette? Ellene? tartózkodás, elutasítottuk. A 466-ost ellenőrizni kell, parancsoljanak. Lezárom a szavazást. 27 igen, 32 nem arányban elutasítottuk. Envi 17-es módosítás, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 468-as, ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 487 ki van mellette, 486 ki van mellette, elfogadtuk. 488 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 489, 491-es és 492-esről együtt szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 493 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 494 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as kompromisszum, ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 520-as módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 525, 505-ös, bocsánat, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 34-es kompromisszum ki van mellette, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös kompromisszum ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 524-es módosítás ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Imko 18 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Imko 22 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 6-os ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 90 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 13 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Afet 13-as ki van mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Afet 13-as módosítását Lezárom a szavazást. 31 igen, 27 nem arányban elfogadtuk. AFET 11. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Illetve ellenőrizzük, kérem szépen szavazzanak. AFET 11-es. Lezárom a szavazást. 21 igen, 39 nem arányban elutasítottuk. Imko 17-es következik, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. NV 18, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Imko 21, ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 4-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás Ellenőrizzük. Kérem szavazzanak a regi 4-es módosításról. Lezárom a szavazást. 33 igen, 26 nem arányban elfogadtuk. A FET 14-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Envi 26, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A FET 18, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. A FET 20-as, ki van mellette? ellene tartózkodás, elfogadtuk a FED 19-es, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kilences módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadok. Idézetek egyes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végső szavazás következik elektronikusan. Kérem szépen szavazzanak, megnyitom a szavazást. Presidenta, uh, pediríamos si nos puede dar un minuto, porque en función de los resultados parciales vamos. Elnök asszony, kérünk egy pillanatot uh, a végső szavazás ellen. Rendben, egy percet kapnak a szocialisták kérésére. Possiamo riprendere. Folytatjuk a szavazást, kérem szépen üljenek le. Megnyitom a szavazást. Végső szavazást megnyitom tehát. A Cavella jelentés végső szavazását. Mindenki szavazott? Tehát a Cavella jelentésről javasunk, szavazunk, most lezárom a szavazást. 35 igen, 9 nem, 14 tartózkodás arányában elfogadtuk a jelentést. Remek. Gratulálunk az eladó, előadónak, Cavella asszonynak. Passiamo al voto successivo. Most pedig akkor megyünk tovább. A stresszteszt Következik kockázat és biztonsági értékelés. Európai Unión belüli atomerőművek. Tehát stresszteszt következik, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtók. 19-es módosító első rész mellette, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tehát a 19-esről ellenőrző szavazást tartunk. Elisa. Chiusa. Lezárom. 31 mellette, 26 ellene elfogadtuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk,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 43-as, három részben, első rész, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, harmadik rész mellette, a második részt ellenőrizni kérik. Tessék, megnyitom. Lezárom. 23 mellette, 20, 31 ellene elutasítva. A harmadik rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 45 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 62-es két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 63-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 64 mellette, ellene, tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzünk egy ellenőrző szavazást a 64-esről. De quattro chiusa. Zárom. 36-21 elfogadtuk. Tehát a, a 65-öst elfogadtuk, 66-os jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Jós, a 66-osra is kérnek ellenőrző szavazást. 66-ost. Lezárom. 37-21 arányban elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 6-os kompromisszum elfogadtuk. 74 csak a második részről kérdezi az elnök. 74-es Második rész, első rész, eh, két részben első rész mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 81-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 91-es második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 96-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a 97-es mellette a 96-osra ellenőrző szavazást kértek. Nézzük. Zárom. 53 mellette 3 ellene. Elfogadtuk. 96-os. Jön akkor a 90 Hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók. A 11-es kompromisszumot ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 29 ellene, elutasítva. 11B, vagy A, bocsánat, 11A kompromisszum mellette. E, ezt is nézzük meg, jó? E, egyszerűbb, egyszerűbb géppel megnézni. Megnyitom a szavazást. chiusa. Lezárom. Ezt elfogadtuk 30-28 arányban. ...104-105 együtt mellette. Ezek okafogyottá váltak? Kérdezi az elnök. Eh, son decaduti, passiamo al... Akkor megyünk tovább 112 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 127 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 118 mellette, ellene tartózkodók Szerintem elutasítottuk, de nézzünk egy ellenőrző szavazást, tehát 118-asról. Lezárom. 31-29 arányban jó volt, hogy megnéztük, mert így elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodók, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 132 második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 100, jó, melyiket akarják ellenőrizni? a 130-as módosító második részét akarják ellenőrizni. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 28 mellette 30 ellene elutasítva. 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 143 második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, akkor ezt nézzük meg, ellenőrző szavazás. Lezárom. 29-31 arányban elutasítva, akkor következik a 17A kompromisszum, megint csak ellenőrző, illetve gépi szavazást tartunk, megnyitom. Lezárom. 49-9 arányban elfogadtuk. 156 két részben. 156 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Második rész mellette ellene e, tartózkodók elutasítva. 160 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 161 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 114-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 15 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 16 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes és 11-es együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, négyes és ötös mellette ellene tartózkodók szerintem elfogadtuk, de nézzünk egy ellenőrző szavazást, tehát négyes és ötös együtt. Lezárom. 33-25 arányban elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. 12-es és 7-es együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es, 13-as együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig végszavazás következik, megnyitom a szavazást. 157, 158, 159. Allora ci dice il segretariato. Eh, a titkárság, igen, azt mondja, a végszavazás következik? Egy kicsit leállunk a szavazással, mert a titkárság értesített bennünket, hogy eh, elfelejtettünk szavazni a 127 157-es, 158-as és 159-es módosítókról. Sí. Allora dobbiamo, dobbiamo votare. Tehát szavaznunk kellene ezekről is microfono, non può parlare. No, il faut le voter, il faut le voter, un après ah, l'autre. Allora, il segretariato mi dice che devono essere votati. Muszáj szavazni, mondja a titkárság, mert hiányozni fog a szavazat. 150. Hát 157-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 158-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 159-es mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Végszavazás következik, megnyitom a szavazást. C'è un pepe di troppo. Lezárom a szavazást. 48 mellette, 5 ellene, 7 tartózkodás. Nagyszerű. Akkor ist Also Sie, Herr Scott, wie ich mal verstanden Bene, passiamo all'ultimo voto. Sì, jön az utolsó szavazandó tétel ma délelőtt. Szóza Wagner raportőr először is szólni szeretne még mielőtt elkezdünk szavazni. Meg is adom a szót Szóza Wagnernek. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Röviden szólnék csak hozzá. Szerettem volna még egyszer elmondani, hogy ez egy olyan vélemény, amelynek viszonylag nagy a jelentősége, ha megnézzük, hogy egy átmeneti helyzetről van szó, és egy kivételes helyzetről. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Európai Bizottság köteles a emissziókereskedelem területén új rendszert javasolni, sőt, mielőbb kell ezt megtennie, ezért szeretném kérni az árnyék jelentéstevők támogatását, és szeretnék elnézést is kérni, hiszen ezen a héten nem tudtam olyan könnyen közreműködni, nagyon nehezen tudtam Brüsszelbe jutni a rossz idő miatt. Kezdjük a szavazást. Első szavazás következik. Ez egyes, kettes és hármas módosítókról együtt mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük, tehát egy, kettő, három ellenőrizzük. Zione aperta. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 42 mellette 18 ellene ezt elfogadtuk. Nos, ez azt jelenti, hogy rögtön jön az égszavazás. Can we have a uh, one minute uh, uh, deliberation? Én szeretnénk kérni egy perc gondolkozási szünetet. Köszönöm. Bene, allora possiamo passare. Nos, akkor kérem, kerítsünk sort a végszavazásra. Megnyitom a szavazást. Tessék. Egy EPP-ssel eh, e többen vannak a kelleténél. Yeah. Bene, votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 32 mellette, 14 ellene, 11 tartózkodó, elfogadtuk. La seduta sospesa. Tehát ezzel felfüggesztem az ülést reggel, február 20-án reggel 9 órakor találkozunk legközelebb. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. Eh, Sousa Wagner úr szeretne mondani valamit. déjà conclui, mais si vous voulez dire...Ában már lezártam az ülést, de ha akar valamit mondani, teheti. Mi nombre, por favor. De... Igen, egy pillanat. Tülelmet kérek. A nevemet töröljék a jelentésből. Nos, hát a szöveget lezártuk, mondja az elnök asszony.